Az elnök. aufstehen? Platz. Kérnék mindenkit, hogy foglaljanak helyet. Die Sitzung. Az ülést megnyitom. Első pontunk a görög elnökség tevékenységének programja, a tanács és a bizottság nyilatkozata az elnökség tevékenységének programjával.